Okay, so um, we will start, but please make sure that you. Akkor elkezdjük az ülést, de kérem, hogy a szavazás előtt még biztosítsák, hogy beérkezzen még néhány képviselő. Meg is kezdjük a munkát. Adoption of the agenda. Napirend elfogadása. Van-e ezzel kapcsolatban hozzászólás, kérdés? Nincs, elfogadtuk a napirendet elnöki bejelentések. Tolmácsolás 12 nyelven van, a weben lehet követni az ülést, és ez az első ülés a szakbizottság új felállása alapján. Most 81 tagunk van. Szeretnék gratulálni az új tagoknak az első plenáris héthez is Strasbourgban. Tapsoljuk meg őket! Üdvözöljük Önöket! Decemberi másodikai, harmadikai ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ezek kapcsolatban nincs semmi. Akkor tovább is léphetünk a szavazásra. Az ellenvetéssel kezdünk a GMO témában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Látják az eredményt? 48 mellette, 22 ellene. Elfogadtuk. Akkor a második ellenvetés propolisszal kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következő, európai szemeszter. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes bekezdés, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette kilences, bocsánat, kilences. Nem szokásos, hogy a kilences a nyolcas elé kerüljön. Igen, persze, most akkor zöld módosítókat nézzük. Kilences mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, tízes módosító, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Akkor a 12-es következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszos módosító mellette ellene ellenőrizzük. Elfogadtuk. 14-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik. Elvileg elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Elfogadtuk. Huszonhármas módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elvileg elfogadtuk, ellenőrizzük. 30-as. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor az egész állásfoglalásról szavazunk. Név szerinti szavazás. Elnézést, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm.